Liebe Kedves kollégák! Um, ich begrüße Sie. Üdvözlöm a jelenlévő kollégákat, kolléganőket, pontosabban szólva a mai délutáni ülésen. Anzi biztos úrnak épp az imént mondottam volt, hogy szinte kínos nekem, sőt egy kicsit kellemetlennek érzem hogyha egy biztos hozzánk érkezik, akkor a szakbizottság három tagja tud beülni, de biztos úr azt mondta, hogy mégis, meg csak négyen, négyen. Jó, hát én is ide tartozom valóban. Tehát én is tag vagyok valóban. Erre akkor úgy reagáltunk, hogy társalgásba egy szűk körű társalgásba bocsátkozzunk, és akik nem jöttek, azoknak nem volt szerencséjük. Hiszen tudjuk már, hogy aki későn érkezik, vagy aki nem érkezik, azt az élet bünteti meg. És örülök, biztos úr, egy kisebb társalgást terveztünk be, a strukturált párbeszédek sorába helyeztük ezt, és hát meglehetősen élénk vita folyik, nagy munka folyik a digitális egységes piac jogalkotása területén. Tegnap kezdtük meg a trilógust az audiovizuális médiaszolgáltatások irányelvével kapcsolatban. Ma a Kulturális Bizottságban a copyrightot fogadtuk el, a ide vonatkozó véleményünket, pontosabban szólva a kapszát rendeleten is dolgozunk, és ez mind olyan téma, ami igencsak foglalkoztat bennünket, és komoly mély viták folynak erről, és azt hiszem a tanácsban is hasonló a helyzet, vagyis ezek az ügyek a tanácsot is foglalkoztatják, és igencsak eltérő álláspontok vannak, de hát a jövőben a digital skills, a média kompetenciák eh, hasonlók is szóba kerülnek, hogy az Európai Unió az új társadalmi gazdaságpolitikai kihívásoknak eleget tudjon tenni. Anzip alelnök úrnak megadnám a szót, mint egy tíz percre, egy néhány bevezető megjegyzésre, és bízom abban, hogy utóbb egy élénk vita alakul ki, és abban is bízom, hogy hát közben szivárognak be a, az újabb tagok, és a végén mégiscsak többen leszünk. Köszönöm szépen biztos úrnak, hogy eljött, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Németül tanultam a középiskolában és egyetemen, de hát közben elfelejtettem mindent. Azt hiszem elég sok mindent megértek, de, de amit értek, azt sem jól értem. Úgyhogy ezért inkább angolul folytatnám. Az se jobb, mint a német egyébként. Köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek, hogy megbeszéljük a digitális témákat megint egyszer. Számos képviselő a Kulturális Bizottságból már találkozott velem ebben az ügyben. Szinte naponta találkozok néhány jókkal. Szilvia Kosztárval tegnap beszéltem például, aztán elmúlt héten másokkal az híres dalfesztivál volt Észtországban, és akkor ott is találkoztunk velem. Tehát táncfesztivál is volt, igen. Hogyha digitális témákról kezdünk beszélni, akkor emlékeztetni kell arra, hogy két évvel ezelőtt elindítottuk a digitális egységes piacra vonatkozó stratégiát 16 különböző célkitűzéssel, és a stratégia alapján 35 különböző javaslatot fogalmaztunk meg, 21 volt ebből jogalkotási javaslat, és számos területen el kell, hogy mondjam, éppen a Kulturális Bizottságnak köszönhetően is meglehetősen sikeresek voltunk. Szeretném elmondani, hogy ez az együttműködés az Európai Parlament és az Európai Bizottság között a digitális ügyekben azt kell, hogy mondjam, kiválónak bizonyult. Ugye a roaming díjakat megszüntettük, a portabilitást, a telefonportabilitást is megbeszéltük, ez is valósággá válik jövő évre, de Ugye nem kell az embereknek a roaming díjakat, magas roaming díjakat fizetni, és legálisan megszerzett tartalmakhoz is hozzáférnek utazásaik során más EU tagállamokban minden nemű szigorítás ellenére mégiscsak van ilyen, de éppen holnap, mondjuk pontosabban szólva jövő évtől fogva már ez sem lesz, kedvenc tévésorozatokat, filmeket is nézhetnek, zenét videókönyveket, audiokönyveket tölthetnek le, videójátékokat tölthetnek le, sporteseményeket, például a labdarúgás nagyon fontos, ha az ember más EU tagállamban utazik, akkor is meg akarja nézni a meccseit. És azt hiszem sikerült megállapodásra jutni, számos más területen. Nagyon sajnálom, hogy három évvel azután, hogy aláírtuk ezt a szerződést, nem tudtuk ratifikálni. Itt több közi vita is volt, hogy kinek van joga arra, hogy aláírja a szerződést. A tagállamok, a bizottság, vagy mindenki együtt és hát sikerül remélem ebben az ügyben is világos tenni a helyzetet. A digitális tartalmakhoz való hozzáférést biztosítani kell a vakok számára és gyengéletok számára, adott esetben a fogyatékkal élők számára, és reméljük, hogy ezt meg tudjuk oldani. Aztán beszéltünk a geoblocking javaslatról is. Ez egy olyan javaslat, amit az Európai Bizottság indított el, szolgáltatásokról, eh, javak, fogyasztási javakról más EU tagállamokban, tehát a helyi fogyasztás, eh, vagy különböző szolgáltatások, a jelenlegi helyzet eh, nem éppen helyes, vagy nem éppen kedvező ebből a szempontból, a mystery shopping vizsgálatot készítettünk, 36% azoknak, akik más országban szereznek be szolgáltatást vagy terméket, igazából nem tudtak sikeresen fellépni. 2%-a nem fért hozzá a websitehoz, a honlaphoz, akik egy adott terméket értékesítettük, mert az IP címek nem stimmeltek, tehát a Németország esetében, vagy Franciaország esetében, nem tudom más ország, és vannak ilyen eh, EU tagállamok, aztán 27% esetében, akik már bejutottak a honlapra, nem tudtak regisztrálni, megint egyszer csak azért, mert az IP címük nem felelt meg. Rossz országból érkeztek állítólag, Észtországból. 32% eh, esetében eh, sikerült a terméket kiválasztani, stb., de de ott akkor nem működött a kiszállítás, és 36% aki akart venni valamit végül is egy másik országból, nem tudott fizetni. Van SEPA, közös európai fizetési rendszerünk is van, de ők is azt mondták, hogy rossz országban adták ki a hitelkártyát. Ez nem az az egységes piac, amit mi szeretnénk itt az Európai Unióban. Vagyis, foglalkoznunk kell a copyright reformjával is, a szerzői jogok reformjával is. A Júrinál van ez az ügy, csodálkoztam is, hogy nem a kulturális bizottság vezeti ezt az ügyet, nem a vezető bizottság, mert minden a kultúráról szól, és a kulturális sokszínűségünkről valójában. De hát úgy látszik, Na, hangosabban kéne fellépni. És, de hát ha már nem sikerült, akkor is meg fogják hallgatni önöket, hogyha a copyright irányelről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy rendkívüli fontosságú, hogy foglalkozzunk ezekkel a témákkal, mert um, valamennyien tudjuk, hogy különböző platformok vannak, az elő, előfizetéses alapján 140 millió előfizető van havonta, és például a zenék letöltésére és két milliárd euróról beszélünk, aztán vannak más platformok is, amiket reklámokból finanszíroznak. Ezek majdnem egy milliárd kontatjuk van havonta csak 634 millió euró, 140 millió ember 2 milliárd volt, és 1 milliárd ember csak 0,6 milliárd. Láthatjuk, hogy egyensúlytalanság van, és nem tisztességes a megosztása a bevételeknek. És, és megszűnnek a tartalmak, hogyha nem tudjuk tisztességesen megfizetni a szerzőket. Egy további téma, ami nagyon fontos az önök bizottságában, az a kiadói jogokkal, a szomszédos jogokkal foglalkozik. Tudjuk, hogy vannak kísérletek Németországban, Spanyolországban arra és hát eddig nem voltak olyan sikeresek az, ezek a kísérletek. A kiadók úgy gondolják, hogyha szabályt alkotunk az egész Európai Unióra, akkor ez segít a kiadókat nyomás alá helyezni, de világosá kell tenni azt, hogy a hyperlinking megmarad az interneten alapvető szabadságként. És azt kell, hogy mondjam, itt nem a hyperlink adóról, vagy valami hasonlóról szeretnék beszélni. Hogyha a hyperlinkekről beszélünk, és a linkingekről beszélünk, igenis elég jó az esetjog, a jogalkalmazás az Európai Unióban, és emlékezzünk csak rá ez a tartalom, ami linkelve van, hyperlinkelve van, azt, azt is védi valaki, és annak is vannak jogtulajdonosai adott esetben, újságírók, fotósok és egyebek. De, hogyha például a lemezkiadók vagy a zenekiadók 60-as években a szomszédos jogokat megszerezték, E, akkor a kiadók nem kapták meg ezeket a jogokat, mert nem kérték, és e, akkoriban könnyű volt azt mondani, hogy semleges közvetítőként kívánunk fellépni, ilyenek a platformok napjainkban. És e, napjainkban azt látjuk, hogy hogy örülnek is neki, ha valaki a tartalmat használja, ha, mm, aki nem fizet tisztességesen. Úgy gondolják, hogy a szomszédos jogok segítenek majd abban, hogy hozzájussanak a pénzükhöz, és egyenlő esélyeket teremtsenek a tárgyalások során ha a szomszédos jogokat meg akarnák kapni, én ezt értem, szerintem akkor meg kéne adni ezeket a jogokat. Remélem, hogy támogatni tudják ezt, de tudom, hogy ez egy vitatott javaslat, amit most elmondtam. Az adatbányászat a következő. Nagyon fontos, hogy a tudósaink ezt az innovatív eszközt használják. Tudjuk, hogy Európa vezető szerepet játszik, amikor a tudományos cikkekről beszélünk, ez az szöveg és adatbányászattal foglalkozik, de az Egyesült Királyságban elsősorban, mert az Egyesült Királyságban ők a legliberalizáltabb adat és szövegbányászati szabályokat alkalmazzák az Európai Unióban de egyet értek az előadóval, aki az anyaggal foglalkozik. Az én értelmezésemben ő még liberálisabb megközelítést szeretne, még annál is, amit az Egyesült Királyságban alkalmaznak, hogy arról van szó, hogy ehhez viszont már meglévő üzleti modelleket, amelyek jól működnek, tönkre kéne tenni. Vagyis azt gondolom, hogy itt valami, vannak kiadók, akiket ez csak érintene, illetve kutatók, vagy különböző egyéb cégek. Ha a dolog egyszer jól működik, akkor úgy vélem, hogy ebben nem feltétlenül kell beavatkoznunk, vagyis a szerzőinket is védeni kell, véleményem szerint. A mi javaslatunk az adatbányászatban még liberálisabb, mint amit az Egyesült Királyságban alkalmaznak, de hogy teljesen megváltoztassuk a rendszert, hogy itt zavart okozzunk, az hiba lenne. Aztán van egy további téma, amely az önöké. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról beszélek erről, ezzel az irányelvről. Kammerwerter asszony és Verheyen asszony az a két felelőse ennek a témának, ennek az anyagnak. Abban bízom, hogy, hogy az öt trialógus keretében konszenzusra jutunk ebben az anyagban is. Majdnem elégedett vagyok de a folyamattal magával egy kicsit elégedetlen vagyok. Mindenek előtt a tagállamok körében egyszerűen azért, mert hogyha a folyamat során itt számos országban, tehát olyan országokról van szó, akik ugyanúgy gondolkodnak, Svédország, Finnország, Dánia, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Írország és Egyesült Királyság, hogyha bizonyos országok elégedetlenek és csalódottak, az nem jó a folyamatnak. Az eredmény szerintem jó, de igyekeznünk kellene mégiscsak konszenzust kilakítani, egy közös értelmezést. És hogyha valaki csalódott marad, az nem jó üzenet, szerintem. Vagyis, a mi médiaprogramról is beszélnünk kell, ez mindenki számára fontos, mindenek előtt az önök szakbizottsága számára fontos, a Kreatív Európa egy igazán jó kezdeményezés. Persze nem tudjuk, hogy mi történik a következő több éves pénzügyi kerettel, mert a Brexit miatt bizonytalanságok alakultak ki, nagyon nehéz pillanatilag megjósolni, megelőlegezni, hogy milyen volumenű lesz a következő pénzügyi keret, de a médiaprogram vonatkozásában biztos vagyok abban, hogy erősíteni kell a befektetéseket, a beruházásokat a digitális Európa esetében 100 millió évente közvetlenül médiaprogramokra kerül, és az én véleményem szerint, ahogy én látom, ez ténylegesen segít a filmgyártóknak. Köszönjük szépen ezt a 100 milliót. Ennek köszönhetően ugyanis képesek jelen lenni az egész világon. Foglalkoznunk kell még a digitális képzettségekkel, vég, szakmákkal egy új szakképzési agendára van szükség Európában, és született egy dokumentum, a tagállamok is látták, a nagyobb többségük már reagált is rá a nemzeti stratégia keretében például. Azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés közös értelmezés alá esik a digitális végzettségek alapvetőek. Nem arról van szó, hogy ez valami rendkívülit jelentene a mai időkben. Májusban elindítottuk a digitális egységes piaci stratégiát a félidős felvizsgálat keretében. Vizsgáltuk az eddiget, azonosítottunk új fókusz területeket is, és azt kell, hogy mondjam, a kiberbiztonság ennek a része, beszélünk az adatgazdaságról és a platformokról is. Hogyha a platformokról beszélünk, ez megint csak összefügg az önök szakbizottságának tevékenységével, hogyha üzleti kapcsolatokról beszélünk, és a plat, business to platform kapcsolatok kerülnek szóval, főleg a kis vállalatok eh, hát eh, eh, elégedetlenek, ők azt látják, hogy nem ugyanolyanok az esélyeik a tárgyalások során, hogyha nagy platformokkal tárgyalnak, és nehéz bizony számukra megérteni azt, hogy milyen szabályok alapján lehet kisebb üzleteket levenni a listáról adott esetben a platformoknál, és a saját szolgáltatásaikat helyezik előtérbe, akkor miért fizetünk, tehát mint a keresőszolgálatok magukat hozzák ennyis helyzetbe. Ezt világosabbá kell tenni, és azt gondolom, hogy foglalkozunk kell a tisztességtelen üzleti gyakorlatokkal is, és hogyha a gyűlöletbeszédről beszélünk, a fake news-t, a hamis híreket, vagy a szellemi jogok megsértését, akkor a felelősséget meg kell állapítanunk. Itt az e-commerce irányelvnél is emlékezzünk rá. Egy általános monitoring nem megengedhető, de a hatóságok részéről, de valakinek foglalkoznia kell ezzel ez a notice and action megközelítés mit jelent, ez nem egészen világos. Mit is jelent ez a notice, hogy rá kipipálunk valamit, vagy meg kell adni a neveket, családi nevet, az IP címet, vagy lakócímet is, lakcímet is, ez nem világos, és hogy kell reagálni, azt mondjuk, igen, megkaptuk a bejelentkezést, milyen, mennyi idő alatt kell reagálni, hmm ki csinálja ezt maguk, vagy azt mondjuk, hogy ez legális. Adott esetben, hogyha tetszett valami egyes platformoknál, az én véleményem szerint száz százalékig legális volt valami, és viszont vannak, akik azt mondják, hogy ez az én tartalmam itt a platformon, tehát milyen, milyen jogokkal jár ez? Hogy tudom én megér, megvédeni az érdekeimet? Ez pillanatilag nem világos, és ezeket a témákat meg kell beszélnünk. És amikről az adatgazdaságról beszélünk, akkor az adatok szabad áramlása is szóba kerül. Napjainkban az a helyzet, hogy nem túl kellemes a helyzet, 56 különböző, különböző törvény ezt 21 eh, tagállamban az adat lokalizációt például ezek szabályozzák, és el kell, hogy mondjam, hogy itt az ideje, hogy nyomást gyakoroljunk eh, az adat lokalizáció ügyében. Itt nagyon egyszerű ezeket begyűjteni ezekben az országban, de ez az innovációt tönkreteheti, adott esetben a kisvállalatok kárral megy. Vannak a global, globális játékosok, ők, ők mind a 28 tagállamban tudnak adatcentrumot kialakítani a kis és középvállalatok, startupok számára. Ez nyilván nem fog menni, hogy 28 tagállamban fellépjenek, és hogy mindenhol adatközpontjuk legyen. És az üzenet a startup, maradj otthon, vagy menj az Egyesült Államokba, ahol 300 milliós egységes piac van, és ne a, küldjük ezt az üzenetet a startupoknak, hogyha a már meglévő problémákat meg tudunk oldani, tehát az adatáramlásnak nem állítjuk útjába, akkor a cloud service árakat le tudjuk vinni 7,2 milliárd euróról, ezt lesz tudjuk szorítani, és a 7 milliárd euró évente ezt gazdasági fejlesztésre tudjuk majd fordítani. Aztán a kiberbiztonság, ez összefügg Tudom, hogy ez a kulturális szakbizottság, de természetesen ez a téma az összes szakbizottságra tartozik. A kiberbűnözők az egész európai gazdaságra hatással vannak, kiválóan együttműködnek a kiberbűnözők, számukra a szabad mozgás megvalósul, de a különböző jogi szervek közötti együttműködés annyira már nem jó, ráadásul a különböző országok között az átjárás problematikus, nem beszélhetünk arról, hogy az adatok szabadon mozognának a jogi szervek esetében, és ne felejtjük el, hogy a rossz fiúknak mindig jobb ügyvédei lesznek, mint a jogi szerveknek. Tehát ezeket a problémákat is meg kell oldani, foglalkozni kell a kiberbűnözőkkel. Éppen ezért úgy döntöttünk úgy, hogy egy új kiberbűnözési, vagy kiberbiztonsági stratégiát dolgozunk ki az Európai Unió számára. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy négy év telt el, és már is ezen az új stratégián gondolkodnak, de túl sok dolog nem változott. Tavaly a bűnözők az Egyesült Államokban védett anyagokhoz jutottak hozzá, és és adó adatokhoz fértek hozzá, bizonyos szolgáltatásokat meg tudtak fékezni, úgyhogy erre sokkal-sokkal jobban oda kéne figyelni a kiberbiztonságra az Európai Unióban. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de szívesen válaszolok a kérdésekre is és aztán csak igen, vagy nemben fogok majd válaszolni, ha ez így megfelel. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Köszönöm szépen a biztos úrnak. Azért is mutattam az órámra, mert ugye itt egy struktúrált párbeszéd volna köztünk, és a, ebből következően egy eszme cserére, egy párbeszédre kellene érdemes ott kerítenünk, és ő azt mondta, hogy 4 óra 20-kor el kell mennie. És ezért azt gondoltam, hogy fontos lenne, hogy ez az érdemi párbeszéd létrejön, ezért eh, céloztam az órára. Először is megadnám a szót a koordinátorainknak két-három percben, és aztán mindenki másnak még, aki jelentkezik. Szabine Fájnnal kezdjük. Először is elnök, biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött, és itt van körünkben. Köszönöm, hogy párbeszédet folytat velünk. Nagyon örülök néhány dolognak, amit ön említett, mivel például a szerzői jogok, a copyright és egyéb kérdésekkel is kapcsolatban megerősítette az álláspontunkat. Van néhány kérdés, amiben részleteket is szeretnék hallani. Az audiovizuális tartalmak kapcsán ebben a szakbizottságban és a kapszat irányelv kapcsán mindig a territoriális kérdések állnak a középpontban a filmiparban is, például a kreatív tartalom sugárzása, terjesztése, nagyon sokszor a territoriális struktúrák függvénye, és ez gyakran ellenébe hat egyéb törekvéseknek, például a geoblockingnak. A geoblocking irányelv nincs benne most ebben a szövegben, Azonban van egy felülvizsgálati záradék, mi szerint az audiovizuális tartalmak esetében is mérlegelendő, hogy ezt valahogy a későbbiekben hogyan vegyük bele, de ez azt jelenti, hogy arra törekszünk folyamatosan, hogy ebben a szektorban a sokszínűség megmaradjon a, a film és egyéb szektorokban. Ez ellenében hatna ez a tendencia. De hogyan látja ezt ön, biztos úr? Itt a világos állásfoglalásokat azért hiányolom az audiovizuális szektorban a territoriális alapelvhez. Köszönöm szépen, Szilvia Kosta. Köszönöm szépen, Petra. Gratulálok. Gratulálok ehhez, a, ehhez az eszmecseréhez, és nagyon örülök annak, hogy eh, ma az ész miniszterek is itt jártak, nemrégiben jártunk eh, Tallinnban, csodálatos ország. Digitális szolgáltatás. Digitális szolgáltatások. Nos, a Kulturális Szakbizottság is eh, alaposan velet vonva ennek a kidolgozásában de fontosnak tartom azt, hogy a digitális hozzáférés megvalósuljon az teljes európai lakosság körében. Verhelyen asszony az imént utalt a kulturális sokféleség védelmére. Aztán ott vannak még a szerzői jogok is, és egyesülre kell törekedni a kulturális tartalom létrehozása és az ahhoz való hozzáférés között. Beszéltünk a roamingról, a átvihető, átvihetőségről és, szerző, és a szerzőjogokról is. Az első kérdésem valójában két fontos témára utal, a kiberbiztonság, illetve a Notice and Action, ami szerintem egy rendelet lesz, de nem tudom, hogy jól értem-e. Ez egy kódex, vagy egy megállapodás, vagy pontosan miről? Mi, mit jelent a Notice and Action? Szeptemberben foglalkozunk majd ezzel. És nem tudom, hogy akkor egy megold, megállapodásra kell számítanunk, vagy, vagy valami egész más is lesz még. Vagy egy magatartási kódex lesz esetleg. Kiberbiztonság. A kiskorúak védelméről védelmével kapcsolatban is sokat gondolkodtunk, hogy hogyan, eh, mit lehet tenni, de mindenképpen oda kell figyelni a megnövekedett veszélyre. És még egy dolog, hogy ne csak a kulturális tartalmat segítsük elő, ezt támogassuk, hanem az oktató jellegű tartalmat is. Aztán az audiovizuális szolgáltatások, illetve a filmgyártás. Nos, a filmgyártásban a, ott megáll az ellenőrzési jogkörünk, hogy előforgalmazásban egy-egy tagállam milyen jogokat tud megvásárolni. Önök szerint vannak még a filmgyártásnak egyéb fenntartható modelljei? Erre vonatkozóan vannak a bizottságnak javaslatai, tehát hogy a szerzői jogot megvédjük, mint, versenyképesség, mint a versenyképes javak egyikét. Köszönöm, Jan Atom következik. Yes, uh, thank you, Chief. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy érzem magam, mintha az ész parlamentben lennék. Ma délelőtt itt volt két ész miniszter, most meg az észt biztos van itt. Köszönöm a prezentációt, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. A szerzői jogokról szóló irányelvnek vagyok az árnyék jelentéstevője, és az a furcsa érzésem van, hogy az, az internetet, mint hogyha különböző ajtókon és ablakokon keresztül próbálnák meg szabályozni. Ott van a copyright, geoblocking, ez az, amaz, többféle szakbizottságon keresztül érkeznek el ezek a témák ide, néha itt átfedés is van. Például az EVMS, a videó megosztó platform, nem. A User Generated Contentről van szó, tehát felhasználó által generált tartalomról, erre vonatkozóan ugye van egy eh, irányelv, ez csak egy példa. A különböző rendeletekben vagy irányelven különbözőképpen definiálunk egy-egy jelenséget, és ezek mind más szakbizottságokhoz tartoznak, elég nagy a káosz. Itt a házban is különböző bizottságok foglalkoznak egy-egy témával. Így nagyon nehéz. Lehet, hogy kéne egy külön bizottságot az internetre, amely az internetre specializálódik. Van, ami a kulthoz tartozik, van, ami a belső piachoz nagyon nagy a káosz. Nem tudom, ön is így gondolkodik erről? Van olyan terve, hogy egy valamiféle keretet, vagy szabályozást, vagy valamiféle rendszert kéne kialakítani? Köszönöm, Helga Trüppel. Um, thank you, Commissioner Ansip. Köszönöm szépen Ansip biztos úrnak, köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy elmondta az elképzeléseit. Egy általános megjegyzéssel kezdeném a mondandómat. Körülbelül tíz éve nagyjából ugyanarról vitázunk folyamatosan, mégpedig arról, hogy az internet szabadságát hogyan tartsuk fenn, és a többi szabadságjogot hogyan tartsuk meg, de másrészt hogyan szabályozzuk ezt. Itt tulajdonképpen németül ezt úgy hívják, hogy a pozitív rend politikája. Nagyon régóta beszélünk már erről, és Jana Kuhn is említette, hogy nagyon-nagyon sok ablakon és ajtón keresztül nézzük ezt a témát, és itt három dolgot szeretnék megemlíteni, amelyek általánosságban nagyon szorosan összefüggnek ezzel a kérdéssel. Egyrészt nagyon örülök annak biztos úr, amikor a copyrightról beszélt, és ön azt mondta, hogy a, a free linking, a hyperlinking megmarad, de Ma délelőtt Euró, arról beszéltünk, hogy Európai Uniós szinten mi legyen a helyzet a kiadással, mi legyen a helyzet a szabad újságírókkal, hiszen ez egy tulajdonképpen egy igazságügyi kérdés a platformokon belül. Aztán, amit Sabine Felhain is említett, a territorialitás kérdése és a digitális egységes piac kérdése, és amennyiben nincsenek új modelljeink, hogy hogyan finanszírozunk és előfinanszírozunk európai filmeket, addig, amíg nincs új modellünk, addig a jelenlegi rendszert nem kellene tönkretenni, és az utóbbi években nagyon gyakran beszélt a nem indokolt geoblockingról, de még egyszer szeretném meghalani öntől, hogy mi az, ami indokolt geoblocking, mi lenne ez, és ez az audiovizuálisokkal hogyan függ össze. Az utolsó pedig az érték szakadék, a value gap. Nagyon örülök, hogy a bizottság ezzel a javaslattal foglalkozik. Szerintem ez valóban azzal a piac torzulással foglalkozik, ami a nagy amerikai digitális platformok ténykedéséből eredeztethető például a Google, a YouTube és a Facebook nem ugyanabban a serpenyőben vannak, mint az európai cégek, de ami a beazonosító technológiákkal foglalkozó általános internet szűrést illeti, szeretném meghallgatni a bizottság indokait, hogy ezt az általános internet szűrést hogyan gondolják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok. Még egy kérdéssel zárnám a sort, amit jó magam teszek föl, de ez egy rövid kérdés lesz beszélt a digitális képességekről, készségekről, és azt mondta, hogy a bizottság részéről lesz ezzel kapcsolatban javaslat. Ez egy jogalkotási jellegű, vagy nem jogalkotási jellegű javaslat lesz? Én még ezt nem láttam. Köszönöm szépen. kevés időm van arra, hogy illusztráljam azt az érzést, ami sokakban egyre inkább nő, Ezt az ember hallja a sajtóból is, de, tervész, de, de az aktuális kérdésekről személyesen is meggyőződhetünk. A digitális platformok hatalmas lehetőséget kínálnak, A kérdés az, hogy ezek elég biztonságosak-e, és itt nem csak a hamis hírekre gondolok, hanem arra az információra is, amelyek kiválóan beleillenek a rendszerbe, beleill, arra az információra is, hogy kiválóan beleillik a rendszerre, és úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos lenne az embereket arra oktatni, hogy hogyan lehet a sajtót használni. Én gyerekorvos vagyok, és nyilván az egészségügyi kérdésekre is gondolok az oktatás területén, tehát föl kell hívni az emberek figyelmét a potenciális veszélyekre, tehát tudatos polgárokat szeretnénk nevelni, főleg a fiatalok körében, azok körében, akik a legkevesebb eszközzel rendelkeznek, hogy a hamis hírek és egyéb információk, vagy félreinformációk ellen fölvegyek a harcot. Luigi, Luigi Morgano, őt nem vettem észre. Ah, Köszönöm szépen, nekem két rövid kérdésem lenne. Az első kérdésem, digitális kiválóság, sokat beszélünk erről, számos témában. Itt konkrét, konkrétumokra lenne szükség. Pontosan milyen tevékenységet végez ezzel kapcsolatban a bizottság, vagy mit tervez végezni? Második kérdésem. Van egy nagyon érdekes márciusi felmérés, Euróbarométer felmérés, arra vonatkozóan, hogy a mindennapi életben a digitalizációnak, illetve az automatizációnak milyen hatása van. Az eredmény azt mutatja, hogy a válaszadók általában pozitívan viszonyulnak az új technológiákhoz, a társadalomra, az életminőségre jó hatással vannak ezek szerintük, illetve bizalkodóak azra vonatkozóan is, hogy ki tudják-e használni a digitalizáció adta lehetőségeket. Ez szerintem fontos arra vonatkozóan, amit ön is mondott. A válaszadók viszont pessimisták voltak a mesterséges intelligencia, illetve a robotok alkalmazásával kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy a munkaerőpiacra ennek rossz hatása lesz. A válaszadók 70%-a azt mondta, hogy munkahelyeket fognak elrabolni ezek a robotok, vagy a mesterséges intelligencia és ez, és ez mindenképpen nagyobb hátrány, mint amennyi előnyt jelent a mesterséges intelligencia használata. 2014 óta sokkal jobban elterjedt a robotok használata, de hát nem csak ez a probléma, tehát nem a munkaerőpiac helyzete, hanem a magánélethez való jog is. Mert erről beszélt, ugye? de hát a magánélethez való jog, illetve a biztonság kérdése szorosan kapcsolódnak, hogyha tudna erről valamit mondani, az nagyon jó lenne. Az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg tervez majd valamit tenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Julie Mod, egy percben. Köszönöm szépen. Két dolog. Az egyik. a, azzal a konkrét kezdeményezéssel kapcsolatos, aminek az lenne a célja, hogy a nők jobban reprezentálják magukat a digitális területen. Nos, tudjuk azt, hogy a mérnöki műszaki területen a nők erősen alul reprezentáltak. Hogyan tudnánk ezt megváltoztatni, hogyan tudnánk elérni a gender egyensúlyt. A második dolog, a fiatalok. A fiatalok tulajdonképpen már a digitális világban születtek bele, nem félnek tőle, és újító szellemmel állnak ehhez hozzá. De valóban nyitott fülekkel viseltetünk-e a fiatalok iránt? Őszintén meghallgatjuk-e őket? És milyen esélyeket, lehetőségeket kínálunk a fiataloknak arra, hogy jobban részt vegyenek az események alakulásában, és kipróbálhassák az oroszlán körmeiket a digitális területen. És az IGF Youth-ról már kérdeztem, amiben én is dolgozom, tavaly óta ennek a munkatársa vagyok, és tudom, hogy nagyon szeretne ön is ővelük találkozni. Azt hiszem, hogy ők nagyon jól képviselik ezt a fajta közösséget. Köszönöm. Biztos úr, megadom a szót. Nos, nagyon sok kérdés volt, jó lenne, ha lenne egy második körünk is, de nem tudom, hogy mikor. De kezdjük az utolsó kérdéssel, az IGF fiatalokkal kapcsolatos program. Már tegnap is felmerült ez a kérdés, és természetesen elmondtam, hogy készen állok arra, hogy találkozzam ezekkel az emberekkel. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a digitális készségeket már az óvodában tanítsuk, és minden tananyagban, minden iskolai tananyagban, minden szinten bele kell venni a digitális világot, ez rendkívül fontos. A konkrét fellépésekről kérdezett a célzott, különösen a fiatalokat célzó intézkedésekről mindenki tudja, a, a, mindenki ismeri a Coding Week-et, ezt a hetet, amit ennek a témának szentelünk. Több tízezer fiatal, több Európai Uniós tagállamból részt vesz ebben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy itt tulajdonképpen csak az az internet freakek világába tartoznak ezek a kódolási dolgok, és egyáltalán ezek az emberek teljesen izoláltan nem élnek a, a csak beguboznak a saját világukba, de nagyon sok olyan fiúról és lányról hallottam, akik ezeket a videójátékokat létrehozták, és 9-10-12 éves gyerekekről van szó, és őket kell tovább ösztönöznünk. Hogy már nagyon korán elsajátítsák ezeket a digitális készségeket. De sajnálom, azt kell mondjam, hogy túl gyakran ha, vagyunk hajlamosak arra, hogy leírjuk az öregeket, és hogy ők erre már nem alkalmasak, hogy ezt megtanulják, ezeket a digitális dolgokat, de szerintem ez óriási tévedés az idősebbek igenis készen állnak arra, hogy ezeket az innovatív megoldásokat használják, az internet alapú megoldásokat, akkor, hogyha ezek felhasználó barát technikák. Akkor azok, akik ezeket ki akarják használni, az, akkor az interneten megismert módszerek esetében eh, látható, hogy nagy az érdeklődés, és a privát szférában is nagy az érdeklődés. Nos, ami a nemek közötti egyensúlyt illeti az IKT területen, ez valóban óriási probléma. Elmondható, hogy ezen itt tevékenykedő személyek 80%-a hímnemű, és 20%-a nő. Hm. Vagyis ez egy kis része csak, a nők csak kis részét képezik ennek a közösségnek, ennek a communitynek. És a kérdés az az, hogy hogyan lehet összeegyezhetni a családi életet, a munkahelyi kötelességeket. Hát ezt még meg kell oldanunk. Ami a digitalizációt illeti, nagyon gyakran elhangoznak azok a félelmek, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon veszélyes, és sokan mondják azt, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia elrabolják a munkahelyeinket, és el fogjuk veszíteni a munkánkat. Nos, én a haladásban hiszek, a haladás mindig több munkahelyet teremtett, mint amennyit tönkretett. Száz évvel ezelőtt az Egyesült Államokban 11,5 millió gazda földműves élt, ma csak 890 ezer van az USA-ban, de a termelési volumen az USA-ban növekedett, drámaian növekedett, és a hatékonyság is még jobban, még erősebben növekedett az USA-ban. Tíz évvel ezelőtt az USA-ban 699 ezer gép, gépész volt, és találják ki, hogy ma hány ilyen munkás van. Nos, erről beszélek. Én a haladásban hiszek, és az én személyes tapasztalatom, amikor valamilyen új csili-vili készüléket veszek, mobiltelefon, okostelefon, tablet, nos, akkor mindig többet kellett dolgoznom, mint előtte. 24 órán keresztül kellett rendelkezésre állnom attól én még ugyanannyit dolgozom, látástól vakulásig dolgozom, tehát ez nem jelentett változást. Nos, azok, akik esetleg elveszítik a munkahelyüket, akik ebben a helyzetben vannak, az ő aggodalmaik megalapozottak is lehetnek, bizonyára vannak olyanok, akik valóban munkanélkülévé válnak, és az európai intézmények, a nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok, illetve a vállalkozások, a gyárak, a cégek mindannyian el kell, hogy sajátítsák, magukévá kell, hogy tegyék az élethosszig tartó tanulási folyamatot, és ezt a megközelítést. Nagyon gyakran ezt csak üres jelszónak tartjuk, de nagyon fontos, hogy ez valóban realitásra váljon, mivel bizonyára előfordul az, hogy néhányan munkanélkülivé válnak. Gyakran beszélnek a robot adóról. Nos, mondjuk Például, hogyha van két tanárom franciára, van, van két tanárom, az egyik Kájnak hívják, a másikat Lédinek, és nagyon magas színvonalú programot használok a francia nyelvtanulásra, ugyanis ezek robot tanárok, ez is mesterséges intelligencia, és ez a, ezek a programok újra és újra belém súlykolják például a szavakat, amelyeket elfelejtettem, gyakoroltatják a mondatokkal, és még az a fajták is egy, egy idő után megjegyzik ezeket a szavakat. Vagyis itt van egy, egy hölgy, meg egy, meg egy férfi, tanítom az interneten, de a kérdésem az az, hogy hogyan adóztatjuk meg őket. Ugye van társasági adó, van személyi jövedelemadó, de szerintem ez elég is, de persze mindent meg lehet adóztatni, a, a kalapácsot, a szöget, a levegőt, amit belélegzünk, mindent meg lehet adóztatni. Nem arról van szó. Itt itt nem csak arról van szó, hogy az, az adó bevételt jelent a kormányoknak, hanem bizonyos folyamatokat befolyásol egy adó, és hogyha a robotokra adót vetünk ki, akkor akadályokat építünk fel effektíve különböző folyamatok elé. De ez a vonat már, elme, már megy, magas sebességgel megy, ne felejtsük ezt el, hogy az a cél, hogy rajta legyünk a vonaton, és nem, ne után, utána nézve integessünk, hiszen ez egy globális verseny. Nem lehet leállítani a fejlődést. Vagyis azt gondolom, hogy a robotok használatában és a munkahelyek elvesztésében nincs ilyen fajta egyenes korreláció. Például Németországban egyfőre eső robotok száma a legmagasabb az Európai Unióban, és tudjuk azt, hogy Németországban a munkanélküliség aránya az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A robotoknak köszönhetően elmondható, hogy a kiszervezés ellenébe hathatunk. Az offshoring a 2002-2006-os időszakban nagyon népszerű módszer volt, de tudjuk azt, hogy most már az életciklusa a termékeknek egyre rövidebb, és ezért annak volt sokkal nagyobb értelme, hogy közelebb hozzuk a termékeket a dizájnerekhez, a tudósokhoz, a mérnökökhöz, és például Németországban az Adidas egy új gyárat épített, nem rúgtak ki senkit, hanem a termelékenységi volumen növekedett. Ez az egyik a számos példából, ami a reshoring a reshoringra. Vagyis a, oda kell figyelnünk az emberekre, oda kell figyelni az igényeikre, és az idősebbekre is figyelnünk kell, nem csak a fiatal generációkra. Aztán, ami a hamis híreket illeti. Természetesen ma ez mindenütt nagyon-nagyon aktuális téma, nem csak az Európai Unióban és azt hiszem, hogy különösen ezek a fake news, vagyis hamis hír, valótlan hír platformok feladata az, hogy ezt kezeljék, de itt az Európai Parlamentben és a bizottságban is van dolgunk. És ne felejtsük el, hogy a bizalom az egyik legnagyobb kincsünk ezen platformok esetében, hogyha az emberek bizalma elvesz a platformokban, akkor nem fogják ezeket a platformokat használni. Tíz évvel ezelőtt Észországban az újságok 90%-kal csökkentették a web, weboldalaik volumenét az anonim kommentálók miatt, és csak a, a 10% maradt meg. Az anonim kommentelőkben az embereknek nincs olyan sok bizalma, és még mindig Észtországról beszélek. Néhány évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy ezen weboldalak kontak riportjai tartalmat képviselnek, és 10%-a pedig kommentelő. Hát szerintem ez az arány már nem létezik, mivel most már az anonim kommentelőkben nem bíznak az emberek. Tehát, hogyha csak a hamis hírekről beszélnénk a szociális média platformokban, akkor akkor egyszerűen az emberek bizalma megszűnne, és más platformokhoz fordulnának először is a platformok feladata elsősorban az, hogy a hamis híreket kezeljék, de ez nem azt jelenti, hogy mi nekünk politikusoknak nem kellene erre figyelnünk. De már nagyon sokszor elmondtam, és már az elején is elmondtam, hogy lesz egy javaslatunk a Notice and Action alapelv kapcsán, és ez vonatkozik a hamis hírekre is, most már gyakran elmondható, hogy hogy minőségi médiumokat használnak ezek az online újságok is, és, és elmondható, hogy érdemes nekik ezzel foglalkozni, és ezt komolyan venni. Több mint száz évvel ezelőtt valaki azt mondta, valaki azt mondta, hogy ezt Abraham Lincoln mondta, de mások azt mondták, hogy nem, nem ő mondta, de valaki azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akiket van, van olyan, amikor minden embert néhányszor át lehet venni, van olyan, amikor néhány embert sokszor lehet átvenni, de nem lehet minden embert mindig átverni. Vagyis fontos, hogy legyen bizalmunk az emberekben, a hamis hírek ö, ö, rosszak, de az igazság minisztériuma, még ennél is hosszabb, én egy olyan országban éltem, ahol van erről történelmi tapasztalatunk. like to say that uh, uh, this is not a uh, problem only here. Nem csak az Európai Unióban probléma ez természetesen, még vannak amerikai cégek is, akikről azt híresztelik, hogy nem fizetnek elég pénzt. Tehát ugyanilyen típusú problémák vannak akár a zenészekről is, az amerikaiak vonatkozóan. De Amerikában is azt mondják, hogy a zenészeiket nem fizetik meg Európában, na az európaiak is azt mondják, hogy a zenészeiket nem fizetik meg az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát ugyanolyan problémákkal szembesülünk itt, mint az USA-ban. Aztán a geoblokkolás mikor indokolt, mikor nem indokolt. szólásszabadság, újságírás, nagyon sok téma merült itt fel, de nézzük a geoblockingot. Ez bizonyos szempontból indokolt azoknak az embereknek a 30%-a, akik valamilyen kézzelfogható tárgyat kívántak megvenni egy másik tagállamból, csak 36%-uk volt sikeres. Ha szeretném ezt az üvegvizet megvenni, itt Belgiumban, akkor nyilván bízom ebben a márkában. Bíznom kell abban, hogy ez tényleg víz, és a címke az igazságot fedi. De Észtországban ez egy, egy ész céget nem, nem bíz, egy cégben nem bíznának meg? Már elnézést, de ön honnan érkezett? Észtországban? Á, nem, nem, nem. Ezt a vizet csak a helyieknek adjuk. Észteknek nem adjuk. Szó sincs arról, hogy ezt a vizet én önnek el tudnám adni, ha ön egyszer észt. Ebből hatalmas botrány lenne, hogyha valaki visszautasítaná azt, hogy én megvehessem ezt az egy üveg vizet itt Belgiumban. Ha minden személyesen történik. De, hogyha én ezt a árut egy másik áruból szeretné megvenni online, akkor a százezer kifogás van, hogy elutasítsanak. Ez indokolt? Szerintem nem. Egyes értékesítőknek szerintük, saját véleményük szerint ez így kedvezőbb. Szeretnének egy fragmentált Európát. Különböző árakat kérnek különböző régiókban. Amikor mi erre a, ge- a geoblokkolás irányába jöttünk elő, akkor nem azt szerettük volna, hogy egységes árak legyenek az egész EU-ben, EU-ban, hanem azt, hogy egyenlő bánásmódban részesítsék a fogyasztókat. Senkinek sem kell aktívan árulnia az egész EU-ban az összes áruját. Itt passzív ár, értékesítésről van szó. Hogyha én ezt a üvegvizet akarom megvenni, szerintem akkor ez diszkrimináció. Tehát nemzetiség, vagy állampolgárság, vagy földrajzi helyzet szerinti diszkriminációról van szó, hogyha ez alapján utasítják. Nem, ezt magának nem, nem adjuk el. Aztán territorialitás. Erről már sokszor beszéltem, de szívesen elmondom újról is, újból és újból. A territorialitás elvét meg kell védeni. Én egy kis országból származom, Észtországból. Talán tudják, valamit azért még Észtország is előállít. Nem régiben még egy Oscar jelölést is kaptuk. Hát az Oscar-t nem mi nyertük meg, de volt egy Oscar jelölésünk. jó filmet hoztuk létre. De abban biztos vagyok, hogy az üzleti szférának nem fűződik ahhoz érdeke, hogy egy pán-európai litenszert vegyenek, hogy ezt a nagy európai mozikban mutassák be ezt az észt filmet a régiónkban. Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország esetleg, vagy Grúzia. Őket talán ez érdekli, ez a film, de ennyi. Vagy néhány őrült, elvakult mozi látogató ezt meg is nézni, de hogy valaki egy pán-európai licenszet vegyen, hát az rengeteg pénz, túl sok. Tehát a territorialitás elvének meg kell maradnia. Tegnap egy példával éltem. Egy forgatókönyvíróval találkoztam a Dán filmintézetben. Ha megengedik, még egyszer elmondom a példát. Elmentem a Dán filmintézetbe, Kopenhágában, Egy hölgy ült a jobbomon, és egy úr a bal oldalamon. A hölgy egy közismert forgatókönyvíró. Híres. Egy nagyon hatásos beszédet adott elő. Azt mondta, hogy ez a gyönyörű piros ruha egy turkálóból származik, 30 euróért vette. Ez egyébként szép ruha volt. Mindegy. 30 euróba került. Utána azt mondta, hogy az autója, a legrondább és legócskább, öregebb autó az egész városban. A fizetéséből hiteleket fedez, az előző hónap általban fölvett hiteleket, és másnap megint föl kell venni egy hitelt. Egyértelmű volt az üzenete. Legyenek szívesek megváltoztatni a rendszert. A, ugyanis a szerzőket nem fizetik meg eléggé. Aztán megtapsolták. A baloldalon ülő úriember nem 30 eurós öltönyben volt, nagyon jól volt öltözve, azt mondta, ne nyúljanak hozzá, a mostani szerzőjogi rendszerhez. Jól működik. Őt is megtapsoltál. Aztán meg nem értettem, miért kell nekem itt ülni? Beszéljék meg ők egymással. Talán személyesebben, közvetlenül mm, esetleg meg tudnak valamiben egyezni és aztán majd valamivel előállnak, és ezt elmondják az európai intézményeknek. Úgyhogy itt egy komoly gond van. Ezeket a problémákat meg kell oldani. Az indokolatlan geoblokkolás kapcsán ne feledjük, hogy azok, akik a beruházóknak azt ígérik, hogy teljes területi exkluzivitást fognak élvezni. Ők nem százalékban őszinte becsületes emberek. Elnézést! Már hát megint hogy halad az idő? Már másodszor. Az internet felhasználók 20% az EU-ban IPN-nel, IPN-en keresztül hozzá a digitális tartalomhoz. az EU-ban a film nézők azt mondták, hogy általában torrenten keresztül nézik ingyenesen a filmeket. Ez ingyen van. Ez lényegében nem nagy gond. De a, a szerzők számára ez egy hatalmas probléma, mert így nem jutnak megfelelő díjazáshoz. A teljes terület exkluzivitás, vagy általában az a teljes exkluzivitással kapcsolatban az a baj, vagy 0% vagy 100%. A középút, tehát 20% vagy 68%, akkor szerintem nem értik az emberek, hogy mi az, hogy kizárólagos, hogy kizárólagosság. Tudnunk kell tehát, hogy hol vagyunk, merre szeretnénk eljutni. Nem kell az embereket arra kényszeríteni, hogy lopjanak. Legális hozzáférést kell biztosítani a legálisan megvásárolt digitális tartalomhoz. Nem azt mondom, hogy minden legyen mindenki számára ingyenes mindenhol. Nem, nem, egyáltalán nem erről van szó. De ma nincsenek meg a jogi lehetőségeink hogy ezekhez a tartalmakhoz így hozzájutsunk. Aztán hordozhatóság. Ez nem sokára megvalósul, de a határon túli hozzáférés, például Franciaországban, Németországban a filmarchívum, a német filmarchívum előző irány, igazgatójával beszélgettem, ott is jártam. Több ezer digitális filmük van, és még az emberek meg is néznék ezeket a filmeket. Ahhoz, hogy a kulturális sokféleséget meg tudjuk valósítani az Európai Unióban, a, meg, a megszorítások miatt de hozzáférési problémáink vannak. A kulturális sokféleség egy, egy nagyon jó érték, még akkor is, hogyha egy archívumban ezt bezárják, de még jobb lenne, ha az emberek hozzáférnének ezekhez a mesterművekhez. Ez lenne tehát a cél. Tehát nem akarjuk lerombolni a létező bizniszmodelleket, vagy a területiség elvét. Jobb hozzáférés szeretnék biztosítani az embereknek a digitális tartalomhoz, ugyanakkor megfelelő díjazásban szeretnék részesíteni a szerzőket. És mi úgy látjuk, hogy ez lehetséges. Le. Egyetlen dolog lehetetlen, hogy csak az egyik félre gondoljunk, a másikra, másikra nem. Most aztán már tényleg nagyon megy az idő. Egyetértek azzal, hogy az internetben is, meg kell, az interneten is meg kell őrizni a szólásszabadságot. Minden terrorista támadás után vannak arra vonatkozó elképzelések vagy próbálkozások, hogy hogyan lehetne az internetet korlátozni, mindenféle kódolás, stb. stb. De hát valakinek a szólásszabadságot is védenie kell. Tehát mindig kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, ezt önök is jobban tudják, mint én. Janatom utalt arra, hogy az internet kérdésével többen foglalkoznak, különböző szakbizottság, de hát szerintem ez normális, mert az internet az egész életünkben ott van, az internet mindenhova eljut, a digitális világ is. Az már megszűnt létezni, hogy egy jó törvényel fogjuk a dolgot szabályozni. De abban igaza van, hogy az információ cserére gondolni kell a különböző szakbizottságok között, a tagállamok között, Tehát sokkal jobban kéne működni ennek az együttműködésnek, mint most. a bizottság álláspontja a ter- területiség elvéről, azt hiszem, hogy ezt már kifejtettem. Ennek meg kell maradni. Meg kell védeni a területiség elvét, territorialitás elvét. Kulturális sokféleség, erős beszéltem már. Szerintem a spektrum kérdése túlságosan messzire vinne minket, úgyhogy erről most nem beszélnék. Kiberbiztonság is. Három japán miniszter vár rám, úgyhogy előbb-utóbb el kéne mennem. Talán megbeszélhetnénk egy másik ülést. És akkor ezek a témák is előkerülnének, illetve más témák is. Elnézést, sok mindent kihagytam. Elnézést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you very much for... És köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket. Yeah, Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a részletekbe menő válaszokat, mert hát ez elhúzódott sajnos, nem tudtunk egy második fordulót lebonyolítani. Nagyon szívesen elengedjük a japán miniszterekhez önt, hiszen ők, ők várnak önre, és hát a japán minisztereket nem várassuk meg, az tényleg nem szép. És ez már szinte sértés az ő szemükben, ezért köszönjük szépen, hogy eljött ma számos témánk lenne még, de úgy gondolom, hogy ezt záros határidőn belül bepótolhatjuk. Köszönjük szépen, hogy eljött, és minden jót kívánunk a további munkájához és jó együttműködést. Köszönöm szépen, és bízom a további sikeres együttműködésben az Önök bizottsága és a bizottság között. Gut, dann komm... Jó, rendben. Ezzel az utolsó napi rendi pont következik, nem csak a mai napon, hanem sőt, a nyári szünet előtt. Egy tanulmányt kértünk az európai identitás témájában. A mai napon pedig ennek a prezentációjára kerül sor. Szeretnénk látni az eredményeit ennek a tanulmánynak, amit mi rendeltünk meg. Ezt egyébként a Policy Department készítette, konkrétan dr. Mar- Markus Prucs, aki időközben a kult titkárságának tagja is, vagyis itt a mai napon még a régi funkciójából köszönt bennünket, és meg is adnák neki a lehetőséget, hogy ezt a tanulmányt bemutassa. Angol, francia, német nyelven áll rendelkezésre a tanulmány. Örülök annak, hogy Márkusz a mai napon a tanulmányát be tudja mutatni, de mielőtt bemutatná a tanulmányát, van egy új tagja a bizottságunk, Rupert Messieurs, üdvözlöm a körünkben a Kulturális Bizottságban. Andrew Lua utódjáról van szó ebben az esetben. De nem akarom húzni az időt, Markus parancsoljon. Szia, Frau. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök asszony, igen, Kedves képviselők, hölgyeim és uraim, örülök, hogy eljöhettem a mai napon, és lehetőséget kapok arra, hogy bemutassam önöknek a legfontosabb eredményeket a tanulmányom készítése után az európai identitásról ma szó. Nem kívánok az elméleti és metodológiai részletekbe belemenni, egyszerűen egy néhány perces összefoglalót tudok csak adni a rövid idő alatt. Rámutatnék az eredményekre a vizsgálatom végén, és egy néhány ajánlást is megfogalmaznék, amiket le lehet vonni az eredmények alapján. Általában a kutatás rendszerről szeretnék röviden beszélni, aztán egy néhány összefoglaló dolgot. Nézzük meg a kutatási szerkezetet, hogyan működött, ez hogyan igyekeztünk azokra a kérdésekre válaszolni, amik itt felmerültek. Az egyik kérdés, mi a kollektív identitás, milyen nehézségei vannak, bonyolultságai vannak az európai identitásnak, és milyen politikát kéne követni, hogy egy európai hozzátartozásért érzéset érzését alakítsuk, és milyen kilátásai vannak a transznacionális identitásnak Európában. Igyekeztem válaszolni a kérdésekre, nem terveztem egyébként, hogy egy részletekbe menő kiemelítő elemzést készítsek ebben az ügyben. Hát 40-45 oldalon ezt nem lehetett megtenni, amit meg is kapták a tanulmányt. Amit igyekszek, az egy általános áttekintés, amelyben tükrözzük a, a tudományos munkát a, ezen a területen, és a legfontosabb kihívásokra is kitérnek egy pár európai identitás esetében, és szeretnék egy európai kitekintést mutatni mit jelent az európai hozzátartozás, és ennek van történelme és történelmi emlékezete a legfontosabb eredmények, és ezekből levezetnék egy néhány ajánlást. Nyolc pontban tudom majd ezeket összefoglalni. Az első pont, amire jutottam, az első, az identitás egy igen csak képlékeny és nem lehetősen kezelhető konstruktivista koncepció. Itt itt a, azokkal a, a nemzetállam létrejövése után egy európai szintű megismétlésről beszélünk, az identitás felveti azt a kérdést, hogy az egyén hogyan viszonyul konkrét csoportokhoz, illetve a társadalomhoz összességében, és itt alapvetően felvetődik a kérdés, hogy mit tartja össze a társadalmakat valójában. Ugyanakkor még beszélünk, és éppen emiatt is az identitás egy meglehetősen vitatott koncepció. Van egy közös alap a tudományos kutatásban, ha egyáltalán van benne, akkor az, hogy az identitás nem egy fix dolog, egy konstruált, egy dinamikus és egy megtanult dolog. Ez fontos az identitások szempontjából, és ide tartoznak a politikai identitások, ezek gyakran szóba kerültek a kollektív identitással. E, a nemzetről beszélünk elsősorban természetesen. Benedict Anderson a feltételezett vagy elképzelt közösségről beszél ebben az a függésben. Tehát az elképzelésről van szó, ez hozza létre a közösségeket, és ez vezet el az említett identitáshoz. Ugyanakkor beszélnünk kell, a közösség nem csak egy feltételezett dolog, az identitások nem stabil dolgok hosszú távon, és nem véglegesek. Az identitás nem áll más dolgok felett. Az identitás elengedhetetlen. Miután ezt elmondtam, a kollektív identitás egy fontos dolog, vagy másképp megfogalmazva a kollektív identitás mindig egy feltételezett dolog, de sosem releváns a kollektív identitás orientációt kínál az egyének számára, de szisztematikus a stabilitást és a közösségekre nézve. És hogy ha itt létrehozunk valamit, ez egy átfogó, alapvető közösségi érzés, amely átlép a különbségeken és a megosztottságokon a közösségen belül. Tehát az identifikáció erősítés minden politikai közösségnek egy alapfeltétel. Ha nem tudjuk megtenni ezt, akkor nem hozzuk létre a közösséget sem. Hogyha politikai szinten vizsgáljuk ezt, akkor szinte abszurdnak nevezhetnénk a nemzetállamot is, de az Európai Unió nem követne egy identitáspolitikát, mert ez azt jelenteni, hogy E, önmagunkat elismernénk egy politikai közösségként. Na, milyen esélyei vannak a közösség kialakításának szupranacionális szinten? Ez egy meglehetősen nehéz kérdés mindenek előtt. A nemzetállam a modellje, ami alapján ezt ki akarjuk alakítani. Milyen értelemben tudjuk a nemzet modelljét felhasználni a szupranacionális entitás esetében? Itt meglehetősen világossá válik, hogy a nemzeti identitások replikációja a szupranacionális szinten lehetőséget kínál és kockázatokat is hordoz magában. Egyrészt el kell, hogy mondjam, a nemzetállam egy fontos referenciapont, amikor transz vagy szupranacionális identitásokról beszélünk. Egyszerűen azért egyrészt, mert a nemzetek erős nemzetek, ténylegesen léteznek. Másrészt azon tudni kell, hogy ez egy potenciális modell, ahogy a, hogyan tudjuk a különböző heterogén társadalmi csoportokat egy közösségbe összevonni. Minden esetre a kockázat adott, ez azt jelenti, hogy analógiákat kell figyelembe venni, de ez nehéz lehet, de nemzeti identitások kialakításának modellje nem olyan egyszerűen ültethető át a szupranacionális modellre, vagy európai szintre. A nemzeti identitás nem lehet egy minta, egy egyszerű minta, hiszen nem lehet európai szintre átültetni a nemzeti identitás kérdését. Mit tehetünk akkor? Mi lehet a, a lényege az európainak? Itt azt ezzel érvelhetnénk, hogy egy ilyen identitásnak, politikainak és kulturálisnak is kell egyaránt lennie. És a tudósok az európai vagy kulturális értékekre hivatkozik, vagy politikai vetülete is van a demokratikus gyakorlatokon keresztül. Német anyanyelvű vagyok, ezt egyébként Habermasra szoktak hivatkozni, aki az alkotmányos hazafiságot vezette be, mint fogalmat. Egyrészt mindenképpen beszélnünk kell Európa Romani kulturális közösségről, de összességében itt csak másoljuk a nemzeti modellt, és azt hiszem, hogy ez egy exkluzív, egy kizárólagos alapon meg, meg, meg kell tudni határozni, hogy mi, mit tesz, illetve így egy csoporthoz tartozunk, de empirikus kérdéseket is felvehetünk. Európa diverzitása, a sokszínűsége, mit jelent, mit kezdünk ezzel, hogyha egy ilyen kulturális értéket akarunk figyelembe venni de ennek is vannak hiányosságai a politikai közösségnek, túlságosan elitistának és absztraktnak tartják sokan, egyszerűen azért is, mert hiányzik belőle az izgalom, az érdekesség, ami annyira fontos a kulturális források figyelembevételé esetén nemzeti szinten. És hogyha inkluzívak vagyunk, ez is egy elitista megközelítést, mert nyilvánvalóan el kell dönteni, melyik azok a mechanizmusok, amelyek valakit az én csoportba sorolnak, és az csoportba, tehát eh, például eh, a, relig, a vallás kérdése. A vízió az lenne talán, amire szükség van, egy kulturálisan meghatározott identitás, de erősíteni kell egy társadalmat, amely demokrácia és polgárközpontúvá válik. Hogyha megnézzük az Európai Uniót, meg kell vizsgálnunk, hogy mi tud nekünk segíteni. Az érvelés az lehetne, amire még szükségünk van, azt, hogy javítsuk a bottom up, a lentről felfelé építkező megközelítést. Miért? Az identitási politikák az európai integrációhoz kötődnek európai szinten és itt fókuszálni kell egy hosszú távú intenzitásra, mindenképpen ö, időleges fejlődésekre, fejleményekre de Sokan bírálták is ezt, egyszerűen azért, mert sokan úszlé, úgy észlelték, hogy az identitáspolitika egy top-down, egy le, fentről lefelé építkező dolog volt, tehát, és az európai identitást erre húzták rá. Az Európa a, a Polgárok Európája program igyekszik egy paradigmaváltást megvalósítani, a civil társadalmokból indul ki, és az aktív polgárság elméletét vezeti be. Azt hiszem ez világosan a helyes, helyes irányba tett lépés, de mint valamennyien tudjuk, a terjedelme pénzügyi szempontból is, más szempontokból is nem elegendő ahhoz, hogy nagyon nagy hatást gyakoroljunk vele az európai polgárokval egy ezen túlmutató bottom-up megközelítésre van szükség egész európai szinten. Itt európai és nyilvánvalóan talán még fontosabban nemzeti szinten fellépést igényel. De mit tehetünk még, hogy egy konkrét politikai területen haladjunk? Hol kereshetjük ezt az identitást? A történelmi és a történelmi emlékezet egy fontos téma jelent ennek. Itt fontos ö, ö, az európai identitásnak egy magváról kell beszélnünk, egy potenciális magva lehet ez. Mindenképpen konszenzus van minden, közös, minden, minden közösségben szükség van egy alapvető konszenzusra, enélkül ez nem fog működni. Enélkül nem tudjuk kezelni a jövőt sem. Mit teszünk akkor, hogyha ezt a kihangsúlyozott ö, ö, történelmet akarjuk Európában felhasználni erre a célra. Mi az, amire törekszünk? Tehát ne, egy közös megközelítésre van szüksége. Hogyan érhetnénk el ezt? Ezt igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy le kéne térnünk az eddigi megközelítéstől, az régebbi emlékezett kultúrára, amikor csak tehát itt inkább a tartalomról le kéne térnünk a folyamatra. Ez természetesen kapacitásépítést követel, meg át kéne dolgozni a megközelítést a múltra kapcsolatban. Közös európai értékekről van szó, ahogyan ezek szerepelnek a szerződésekben, ami még fontosabb, hogy itt nem előítéletek mentén kéne a múltat megítélni, hanem integrálni kellene a nyit, nyílt fórumokat, méghozzá vitára kell alapot teremteni. És a történelmi tényeket fel kell ismerni, és el kell ismerni természetesen, de el kell, le kell térnünk arról az úton, hogy létezik egyetlen történelmi igazság. Egyszerűen vannak tények, nyilván vannak történelmi tények, de nincs egyetlen közös nagy történelmi igazság, amit mindenkire hasznosítani lehetne. Egy európai emlékezett kultúra mit is jelentene? konfrontálnánk a nemzeti történelmeket, és egy általános politikai megközelítést kéne alkalmaznunk. Itt az utolsó pontra szeretnék rátérni. Ha ezt el akarjuk érni, az oktatás jelentőségét nem lehet túlbecsülni nyilvánvalóan, mert ez rendkívül fontos, ha el akarjuk érni a céljainkat. Mire van szükség az iskolai oktatás területen? A megfelelő eszközöket kell kialakítani a magas szintű történelmi oktatásra és a polgártudat képzésére és természetesen meg kell bízni a tanárokban és hallgatókban, és itt meg kell vizsgálni egy általános transzeurópai kontextusban a múltat és a jelent is. Így elérhetjük, hogy önkritikus, általános, aktív részvételre buzdítsuk a polgárokat. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, és ehhez mindenképpen szükség van a tanárok képzésére ezt be kell ágyazni egy általánosabb pedagógiai keretbe. Nem elegendő egy konkrét területen fellépni, hanem az ezzel függő kereteket, pedagógiai kereteket is alakítani kell. Egy dinamikus polgári civil politikai kultúrát kell kialakítani. Ebben az Európai Uniónak fontos szerepet kell vállalnia, hogy létrejön ez a civil kultúra, olyan programokon keresztül, mint az Erasmus, ahol az emberekben tudatosul, hogy különbözőek, és eh, itt eh, a felvilágosodás gondolatából, a Szapere Audiból kéne kiindulnunk, ezzel tudnánk segíteni a közös vonások erősítését. Ez végül is elvezet engem az összefoglaló megjegyzésekre. Which I try to put in, in five. Öt szóban foglalnám össze. Az egyik a törekvés, természetesen ez nagyon fontos Európában. Európai szinten nagyon fontos hogy hosszú távon kialakítsuk ezt az európai hozzátartozás, összetartozás érzést, de elképzelhető, hogy nem alakul ki mégsem egy teljes európai identitás. Az a valóság, talán nem arról van szó, hogy egy supranacionális identitást kellene kialakítanunk, nem csak a jelenlegi kontextusban, hanem a múltban sem, és erre nem is lesz lehetőség a jövőben sem. Nincs közös nyelvünk, sem konkrét, sem absztrakt értelemben. Ezen kívül nincsen más sem a filozófiai értelemben ex negatívó és itt kialakul már egy furcsa paradoxon a második világháború óta, az identitás az imperializmus és a rasszizmustól kellett eltávolodni, hiszen a, azt látjuk, hogy a történelmi közösség építés egyik legfontosabb eszköze a barát és az ellenség két kialakításában áll, de ez okozta, ez volt a legnagyobb destruktív elem is az, az európai történelemben. Nincs teljesen világos válasz arra, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy nincs is szükség ilyen európai identitásra nem öncélú ez az identitás, és nem is kényszer, de el, ezt el lehet mondani mindenfajta identitásra, nemzeti identitásra is, hiszen alapvetően az a kérdés, hogy milyen fajta közösséget építünk, Fontos, hogy az identifikáció minden közösség stabil gerince, legyen ez, közö, ez, ez elképzelt, vagy konkrét közösség, család, vagy tagállami, vagy európai közösség, de természetesen nagyon sok paradoxon kíséri ezt, és egy utolsó dolog a tévhitek kérdése. A legtöbb polémia különböző identitások kapcsán ne az exkluzivitás kizárásában rejlik, tehát nem feltétlenül lehet megfogalmazni kizárólagos identitásokat, párhuzamos identitások vannak Európában és máshol is, és ezek nem zavarják, nem rontják le egymást, vagyis itt kiegészítő jellegről van szó, és gazdagító jellegről nagyon gyakran. Európában vagy kozmopolita szinten is sokat elérhetünk akkor, hogyha az identitást nem egy olyan dolognak tekintenénk, amit esetleg elveszíthetünk, hanem, olyan identi- hanem úgy gondolkoznánk az identitásról, mint olyanról, mint, a, mint amit nyerhetünk. Nagyon köszönöm. Gyakorlatilag egy filozófiai vita szintjére emelkedtünk már föl, de azt hiszem, hogy gyönyörűen összefoglalta, hogy miről is van szó. Identitás, azt hiszem, hogy minden, mindannyian együtt érdekeltünk abban, hogy ezt nem lehet fölülről elrendelni, hogy mi az identitás, hanem ez önmagunkban kell, hogy ki nőjön, és nagyon fontos volt a végen vége is, amit ön mondott, hogy a, hogyha több identitásunk van, azáltal nem veszítünk semmit, és nem abban kell, hogy álljon az identitásunk, hogy másoktól elhatárolódjunk, hanem ez egy szervesen növekvő dolog, egy régió ban is gyökerezhetünk, és egyúttal azt is mondhatjuk, hogy ugyanúgy azonosulunk az országunkkal, a hazánkkal, és egyúttal európaiak is lehetünk, és ezek nem ellentmondások. Ez, ez, ez a döntő gondolat, azt hiszem. És nem tudom, hogy önök gondoltak már erre. Számomra az identitás nagyon-nagyon összekapcsolódik a haza fogalmához. Németországban Azonban az a helyzet, hogy ez egy kicsit régi módinak tűnik első pillantásra, de azt gondolom, hogy a haza mégiscsak fontos az emberek számára, valahol otthon levést jelent, valahol, ahol otthon érezzük magunkat, a városunkban, a falvan, falunkban, vagy a családunkban is otthon érezhetjük magunkat, és ennek ellenére mégis mondhatjuk egyúttal azt is, hogy Európában otthon vagyok, a világban otthon vagyok, és itt sem ellentmondások vannak, ezért ez a pont, amiről ön beszélt, ez nagyon fontos. hogy a demokratikus értékekkel és demokratikus eljárásokkal való azonosulás, a Habermasi modell, ez egy nagyon absztrakt modell, az identitásnak nagyon sok köze van az emóciókhoz, az érzelmekhez, akkor is, hogyha ezt sokan nem szívesen hallják. És itt nem racionális és racionálisan megmagyarázható dolgokról van szó, hogy ezek az identitások hogyan állnak elő. Hmm, nem, és ilyen formában a demok demokratikus identifikáció, ez, ez talán gyakran az elitek előjoga, és talán az Európai Unió szempontjából nem erre kell törekedünk, mert ez valóban egy elit gondolat, és ez nagyon absztrakt. És ön is kihangsúlyozta, hogy az oktatás kérdése is nagyon fontos itt, hogy még egyszer megvilágítsuk az, hogy az identitás nem kizárólagos dolog, nem, nem kizárólagos dolog, nem akarjuk, hogy ez legyen. Nem arról van szó, hogy mindig eh, az identitás csak úgy alakulhat ki, hogyha másoktól korlá, lekorlátozzuk, elhatároljuk magunkat, hanem egymás mellett párhuzamosan létező identitások vannak, és nem kell háborút üzenni egymásnak. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt, körülnézek Azt hiszem, hogy ez is sok értékes gondolatot tartalmazott a munkánk szempontjából, hiszen a munkánkban is mindig érzékeljük azt, hogy az európai identitásra, mint fogalomra nagyon gyakran gondolnunk kell, nagyon gyakran beleütközünk ebbe a fogalomba, és az a kérdés, hogy ezt hogyan definiáljuk, mit is jelent ez, hogy európai identitás, és azt hiszem, hogy ebben az ön tanulmánya és az ön előadása nagyon-nagyon sokat segít, hiszen talán egy kicsit egy orientációt is ad nekünk, egy kicsit megadja az irányt, hiszen gyakran ezek nagyon-nagyon emóciókkal teli témák. Most körülnézek, de látom, hogy Hátanőciusz úr jelentkezik. Röviden, ha lehet. Köszönöm szépen. Én egy olyan országban élek, amely két év múlva kilép majd az EU-ból, Nekem ugyanolyan átfedő identitásaim vannak, amiről ön említett. Angol vagyok, brit vagyok, európai is vagyok. De beszélhetünk európai diasporáról is. Vannak Európán kívül is olyan személyek, vannak, akik, vannak olyan európai személyek, akik kanadaiak, vagy ki tudja honnan származnak, és itt élnek Európában. Az európai identitás vajon milyen mértékben függ attól, hogy hol él az illető személy az EU belül, vagy olyan európai országban él, amely nem az EU-ban van, vagy olyan országban, amelyek nem az Európai Unió részei, de kulturális, sok kulturális kötődnek az EU-hoz. Malina úr. If it was an academic debate... Hogyha most egy tudományos vitán ennénk az egyetemem, ha mondjuk egy PHD, ha ez egy PHD védés lett volna, akkor azt mondanám a zsűrinek, hogy ezt a szöveget védjék meg, illetve ezt hagyjuk jóvá, mert egy kiváló előadás volt, kiváló a szöveg, voltak olyan idézetek, amelyeken belül is idézetek voltak, Habermas, Karol mint mások is. Csak hogy mi az Európai Parlamentben vagyunk. És meglep, hogy a kolléga az imént feltett olyan kérdést, amit én politikai szempontból tennék fel. Ha a politikai vitán vagyok, akkor mit tegyek egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy szeretem Európát, szeretem az európai kultúrát, de utálom az Európai Uniót. Ez az én politikai problémám. Ezt dobnám én be a vitából. Nem tudom, hogy ennek a szövegnek, tehát az ön megközelítésének mi a politikai célja? Az európai identitás megvédése? Vagy az Európai Unió védelme? ha az Európai Uniót szeretné megvédeni, akkor kíváncsi lennék, hogy nekünk mit kell tennünk azért, hogy az Uniót megvédjük, és most majdnem linkolt idéztem. Az Unió nagyon fontos, az európai identitás az megmarad, és érvelhetünk úgy, hogy az EU akadályozza az európai identitás kialakulását. És ez egy nagyon erőteljes érv lenne. Hogyha ön abból indult ki, hogy az Európai Uniót kell megvédeni, ez egy más politikai cél. És gratulálok ahhoz, hogy sok akadályt sikeresen vett. A nemzetállam konceptuális keretén sikerült átlépnie, kilépnie, de ez egy nagyon fontos lépés. Köszönöm szépen, ez kiváló kezdet egy ajánlásom vagy észrevételem lenne, az, hogy túllépünk a történelmen, tehát az overcome szó, ez nagyon fontos lehet. Nem arról van szó, hogy ignoráljuk a, a történelmet, vagy hogy negligáljuk, nem, arról van szó, hogy ezen túl kell lépni. Ez egy intellektuális erőfeszítés. Köszönöm szépen, és köszönöm Petra nem majdnem filozófiai volt ez a tanulmány, hanem igazából filozófiai tanulmány volt. Ennél filozófiai munkával nem találkoztam még itt az Európai, Parla- Európai Parlamentben. Igen, ez valószínűleg így van. Márkusz, tessék. Röviden még. Csatlakoznék én is ehhez, ezekhez az dicsérő szavakhoz. Köszönöm szépen, gratulálunk, köszönjük ezt a kutatást, a bibliográfia is csodálatos, nagyon érdekes műveket sorolt itt fel. Nagyon, nagyon tetszett nekem az Európa, mint gazdasági mint, mint az érték közössége, közös értékek közössége, illetve az Európai Unió, mint politikai formáció. Tetszett nekem ez a, ez a különbségtétel, és ez egy nagyon fontos kiindulási alap. És aztán a két dolgot ugye párhuzamosan fejtette ki, és ahogy a kolléga is mondta, az Unió bent van az ön javaslatában, mert ön azt mondja, hogy ezeknek a közösségeknek egy politikai és kulturális kifejezés módban kell egyesülni. Köszönöm a konklúziókat is. Lenne két kérdésem. Amikor a közös értékekről beszél, akkor utal ezekre, de ezeket nem fogalmazza meg, nem sorolja fel. Nem azt akarom mondani, hogy itt van egy teológiailag is elismert érték halmaz. A közös történelmre utalt, amit az európaiak közösen éltek, éltek meg. A kérdés az, hogy ez után milyen közös értékek kristályosodtak ki, és a filozófia, a gondolat, a vallások kialakulása is itt van. Ez az érték mag. ez talán érdemes lenne arra, hogy konkrétan felidézzük, hogy miről van szó. Jó lenne, hogyha ezt folytonosan oktatnánk, vagy erről folytonosan oktatnánk. Az identitás egyfajta dinamikát is jelent, és természetesen ez nem össze, nem, ezek nem összetűzésben lévő értékek, hanem együtt, egymás mellett élés vagy együttélésről beszélhetünk. Ezek az identitások egymással is kommunikálnak, tehát a folytonos kommunikációra kell törekedni. Még egy dolog, ami nagyon érdekes szerintem, az lenne, hogy ismertette, hogy milyen sok területen kell bottom-up megközelítést alkalmazni. Aztán az Európai Történelem házát nemrégiben nyitottuk meg. Kérdezem, hogy hogyan lehetne egy ilyen megközelítéssel gazdagítani ezt az Európai Történelem házát. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank, Markus. Köszönöm szépen, Márkusz, még egyszer a végszó. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kommentereket, kérdéseket, és mindent vele Megteszek annak érdekében, hogy, hogy megválaszoljam ezeket. Igen, ami a diaszpóra eh, kérdését illeti, ez egy alapvető fontosságú szerep, és ez a szituációs identitással is összefügg ez, hiszen az identitás nem csak attól függ, hogy honnan jövünk, hanem hogy abban a pillanatban hol vagyunk, és a brit példa és erről szól, Skóciában biztos angolnak érzi magát, Ázsiában európainak. Tehát ez a diaszporára is érvényes, világos az, hogy az identitás különböző percepciójú, nagyon nehéz ezt lebontani, elemeire, hiszen ez egy nagyon személyes kérdés, ez egy meglátás, egy érzés, szubjektivitás kérdése, de az, hogy mit, tesz, mit teszi Európát európaivá, az attól függ, hogy hol élünk, nagyon gyakran attól függ, hogy hol élünk. Marinov úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy akadémiai, vagyis tudományos szempontból tetszett ez a prezentáció, ami a szöveg célját illeti talán csalódást kell okoznom, elég szerény, hogy is mondjam, célom volt ezzel a szöveggel. Az európai identitás védelme azt jelenti, hogy hogy ez egy nem egy exkluzív dolog, ez az identitás, de azt kell tudnunk, hogy per se az, EU, EU, per se az európai identitás nem rossz dolog, és most tulajdonképpen ezt akartam megvédeni. De az Európai Unió védelme nem az én feladatom, ez a politikusok feladata. Nem ez volt tehát a célom, hanem inkább elő akartam készíteni a talaj talán egyfajta filozófiai párbeszédre arról, hogy az európai identitás miben áll. Azonban azt gondolom, hogy kiderül ebből a szövegből az, hogy Európa néhány kérdésben igenis védelmet talál, hiszen itt pozitívumokat is látunk, mint az Erasmus Plus és más programok is és hogyha ez egy egyben nem fordítódik le az EU szeretetére, mégis talán egyetértünk abban, hogy itt a nemzeti identitáson túlmenő dolgokról van szó mégiscsak. Ez tehát az én megközelítésem, de el kell mondanom, hogy a kezetektől fogva nem az Európai Unió védelme volt a célom. Persze ez egy nagyon érdekes megközelítés. Kosta asszony Köszönöm ezeket a megjegyzéseket is, és a legutóbbi kérdésére az Európai Történelem házára válaszolnék. Nagyon nagy tisztelettel viseltetem az Európai Történelem háza ö, létrehozóinak, mi is szorosan együttműködtük velük, és amit ők elértek, az valóban egy figyelemreméltó eredmény, és nagyon-nagyon nehéz ez a feladat, nagyon-nagyon nehéz az európai történelem bemutatása egy házon, épületben belül, és nagyon gyakran ez azért vitás kérdéseket is felválthat. Politika tudósként én is azt mondanám, hogy sajnálom, hogy nem megyünk még tovább vissza a történelemben, például a kolonizáció, a nacionalizmus, nem annyira jelenik meg, de azt hiszem, hogy mégiscsak megtettek mindent tőlük telhető különböző ugyanolyan eseményeket különböző szempontokból mutatták be, és ezáltal megérthetjük, hogy ugyanazok, ugyanazt az eseményt különböző ő, szemszögökből is lehet vizsgálni és interpretálni. Köszönöm szépen, köszönjük azoknak a kollégáknak is, illetve oda kell adnunk azoknak a kollégáknak ezt a tanulmányt, akik ma nem jöttek el, mindenféleképpen, hogy ők is olvassák el ezt a rendkívül tanulságos anyagot. Köszönjük, hogy eljött. Remélem, hogy nem csak a szakpolitikai osztályban való munka okozott örömet önnek, hanem a kulturális szakbizottságban a munka is örömet okoz önnek, vagyis nem csak a filozófiai vitákban leli örömét. Köszönjük szépen ezt a prezentációt. Most lezárnám az ülést, de azért még előtte szeretném elmondani, hogy szeptember 4-én délután 3-tól fél hétig találkozunk, és még szeretném elmondani azt is, hogy mindenkinek gyönyörű vakációt, nyári szünetet kívánok. Remélem, hogy mindenkinek lehetősége nyílik a pihenésre, és újult erővel találkozunk aztán szeptember elején. A koordinátorok 17 óra 30-kor itt találkoznak, és a tanács, a tanácsadóknak azt mondanám, hogy min, hogy ösztönözik arra a koordinátorokat, hogy pontosan jöjjenek. Még van egy kis programunk, a koordinátoroknak még van programja, többieket most elindítanám a nyári szünet irányába, és szeptemberben találkozunk.